Thank you. Köszönöm. 25 évig volt Mandela úr a apartheid rezsim börtönjében, és ő volt az első, aki megkapta a Szaharov díjat. Az Európai Parlament 88-ban hozta létre a Szaharov díjat. A 20 éves évforduló alkalmából Jerzy Buzek elnök úr, a parlament elnöke a következőket mondotta. Nelson Mandela mindannyiunk számára inspiráció, és megőrizzük ö, továbbra is szívünkben, nem csak Afrikában és Európában, hanem a világon mindenhol. Az ő neve a szabadságért vívott harc, az igazság és demokrácia érdekében vívott harc szimbólumává vált. Személyes integritása, demokratikus megközelítés, az emberi jogokért vívott küzdelme az elnyomó rendszerekkel szemben mindannyiunk számára követendő példa. Nelson Mandela továbbra is a világ közhasznú mozgalmainak élén áll, és több millió embernek tesz közvetlenül vagy közvetett tetten jót. 20 millióan ünneplik most azt a gondolatát Nelson Mandelának, hogy a jövő a saját kezünkben van. Now I give the floor to... Most megadom Cashman úrnak a szót, a Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatok egyes bizottságának nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni, mert nem akarom a, a kollégák türelmét próbára tenni. Igaza van, 20 évvel ezelőtt eh, engedték innen Nelson Mandela a börtönből. 27 évig ült börtönben politikai okokból. Az egész világ eh, figyelte őt, ahogy a szabadság felé kilépett. És ez egy olyan nap volt, amely megváltoztatta Dél-Afrikát és megváltoztatta a világot. Egy modern, új Dél-Afrika éráját indította ez el. Olyan államférfiről van szó, akire nagyon sokan fölnézünk. Valódi példa nagyon jó példa arra, hogy akkor is, hogyha a történelmünk börtönbe vet bennünket, vagy akár szabadon bocsát bennünket, ki kell tartani. Ő volt az, aki a történelem szemet kosarába dobta az apartheidet, és egy több fajú, több az emberek együttélésén alapuló demokráciát hozott létre.